Nevetés nincsen, akkor elfogadottnak tekintem az elnök közleményei. Kedves kollégák, ahogy minnyáján tudják, ma szavazni fogunk arról, hogy a KAP reformjáról fontosított tárgyalásoknak mi lett az eredménye. Remélem, hogy minél többen itt lesznek a szavazókártyájukkal. Ennek érdekében délután 5 óra 00-kor kezdjük a szavazást ha épp egy vita közepén tartunk délután 5 órakor, akkor 5 óra előtt 5 perccel félbeszakítjuk annak a témának megbeszélését, és 5 órakor szavazunk. A raportőrök a szavazás kezdetén egy végső rövid bevezetőt tartanak majd. Tehát csak rövid bevezetőt. Még akkor is, hogyha négy külön jelentésről szavazunk formális értelemben, a reform egy csomagot, alkot egy reformcsomagot, amely lefedi ezt a négy megszavazandó anyagot. Ha a négy közül az egyik szavazás negatív eredményt mutat, akkor az egész csomagról újra kell tárgyalni. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy a mai ülést az interneten is sugározzuk, és minden hivatalos nyelvre, amely megjelenik ebben a szakbizottságban, kaphatnak tolmácsolást. A négyes pont következik, azt pedig tájékoztató parlamenti bizottságok 2014-es évi ülésnaptáráról. Kérem, nézzék meg ezt az ülésnaptárt, amit megkaptak nyomtatott formában, ezt fogadnánk el ma. Látom, hogy elfogadottnak tekinthetjük, úgyhogy ötös pont a mézről szóló 2001 per 110 per LK e tanácsi irányelv módosítása, Maria Gabriel jelentése a mézről, az ENVI, a vezető szakbizottság, az illetékes szakbizottság, 2001-es irányelvet módosítanánk, a polleneknek, mint a méznek az alkotó elemének meghatározása, ellentétben a korábbi összetevőként való meghatározása a bíróság ítéletének megfelelően. A bizottság azt állapította meg, hogy korábban jogi bizonytalanság állt elő a termelők számára, ezért szükség volt a módosításra. A módosítóknak a határideje november 7-e. Tessék, Maria! Köszönöm szépen, kedves Elnök úr, először is azzal kezdeném, hogy a parlament és a tanács irányelv javaslata, amely a 2110K irányelvet, MIZ irányelvet módosítana, első tekintetre technikai jellegűnek tűnik, de bizonyos következményekkel is jár. Először is tudjuk, hogy az a kérdés, hogy a virágpor természetes alkotó elem vagy összetevője-e a méznek, ez egy összetett komplex kérdés, és azt is tudjuk, hogy számos média közlemény jelent meg a témában, és tudjuk, hogy igen érzékeny így a kérdés, és persze komoly ö, vitát kavar. Először is engedjék meg világosan, hogy milyen információkat kaptam, szereztem be, kedves kollégáim, számos találkozónak hála a bizottsággal, a méhészekkel találkozva, és az MV témafelelősével is egyeztettem, ami engem érint, el kell, hogy mondjam mindenek előtt, hogy a javaslatot megvizsgáltam, és azt úgy tettem, hogy szem előtt tartotta, milyen következményekkel járhat a javaslat a méz és a méhészet szektorára. A bizottság főként tisztázni kívánja a 2001-110-es irányelvet, a méz irányelvet, pontosítva, hogy a virágpor a méznek természetes alkotóeleme, nem pedig összetevője. A bizottság a javaslatát előterjesztve egy európai bírósági ügy, azaz a bablok ügyre reagál, amely kimondja, hogy a virágpor a méz összetevője, a hatodik cikk negyedik második bekezdése A pontjának meghatározása szerint. Ez a definíció azt mondja, hogy az említett irányelvben minden olyan e, elemet összetevőnek kell tekinteni, amely például a, mint a virágpor. Ez az egyik gondolat. A bizottság javaslatának másik lényeges eleme pedig az, hogy komitológiai eljárásra az EUMS 209-es cikke szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal váltja fel. Eltérés van tehát a bizottság és az Európai Bíróság vélemények között a bizottság azzal érvel összefoglalva, hogy a virágport természetes formában fordul elő a mézben, hiszen a méhe, méhek tevékenységi nyomán kerül be a kaptárba, és jelen van a mézben, függetlenül az emberi tevékenységtől. A bíróság viszont arra helyezi a hangsúlyt, hogy a méz ö, szüretelése során a léppergetésekor a mézet tartalmazó lépsejtek tarkalmának kivonása mellett a szomszédos, virágport tárolására szolgáló sejtek tartalmának kivonását is eredményezheti. Így aztán a mézben talált virágpor mennyiségét a méhészek sok esetben a kivonási eljárással megnövelik. Hogy objektíven tudunk véleményt formálni, különböző információkat kértem be, hála egyes találkozóknak, és az első dolog, az első kérdése kíván megválaszolni, tehát hogy természetes vagy ö, hozzáadott elemként található a virágpor a mézben. Először is azt mondják a méhészek, hogy önkényesen, szándékosan mély, ö, virágport nem visznek bele a mézbe, tehát a bizottság értelmezése most itt jobban megfelel a valóságnak. Más kérdéseket is felvetett ez a ez a javaslat. Melyek ezek? A címkézés és a teszt kérdését először is. Ami azt jelenti, hogy most alkotó elemként vagy összetevőként kezeljük-e a virágport, összetevőként kezelve, akkor kötelező teszteket kellene végezni, és a jelenlegi EU jogszabályok szerint hogyha összetevőként szerepeltetjük a virágport, akkor az összetevői listán kellene, ahogy a 2013-as irányelv is előírja azt. Ha viszont természetes alkotó elemként nevesítjük, akkor nem szerepel összetevőként, és akkor nem kell az összetevők listáján szerepeltetni a virágport. Ez központi kérdés tehát, és így kell a címkézés szabályait is körüljárnunk. Tudjuk, hogy rendeletről van szó, amely jelzi, hogy amikor egy génmódosított elem van egy élelmiszerben, akkor 0,9%-os címkézési határérték alatt kell lennie. Ezt egyénileg egyetlen összetevőből álló termék esetében is így kell tennünk. Tehát, hogyha a bizottság javaslatát nem fogadjuk el, akkor a virágpor mennyisége, amely engedélyezett a címkézésnél 0,9 azt úgy kellene kiszámítani, hogy a teljes virágpor összvirágpor mennyiségéhez viszonyítjuk, ha viszont a 0,9%-os címkézési küszöböt összetevőként szerepeltetjük, akkor ezen túl fogunk lépni, hiszen az össz virágpor mennyiségről beszélünk, nem pedig ö, mondjuk, mint egyetlen összetevőből álló termék, termék teljes mennyiségének arányaként nem tűnik úgy, hogy ez esetben külön kellene nevesíteni a címkén a virágport, hiszen 0,9%-os címkézési határérték alatt maradna. Gyakorlatban ez mit jelent? A 0,005 és 0,05 százalék közötti tartományban lévő összetevőnél összetevőről beszélünk. Most ez esetben igen, távol állunk még a 0,9%-os határértéktől. Ezen túlmenően május végén 2013-ban még nem volt olyan módszer, amelyen meg lehetett volna állapítani a GMO-kból származó virágpor mennyiségét. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy lehetetlen most a címkézési kötelezettségnek megfelelni. Egyéb iránt pedig, hogyha még inkább megvizsgáljuk a tesztek kérdését, akkor világosnak kell, világosan kell látnunk azt, hogy bármilyen tesztről is beszéljünk, ez esetben szükségesé válik a teszt. Ez pedig jelentős költséget hárítana a címkézés szempontjából, és megint csak kik a méhészeknek kellene a felelősséget így valóban vállalni, és negatív hatásokkal járna mindez közvetlenül a méhészekre. Egyébként közvetett hatásokról is szólnunk kell, arra szeretném itt a figyelmüket felhívni kedves kollégáknak, hogy általában a méz természetes és egészséges mm, termékként él a fogyasztók tudatában, és hogyha itt most eh, GMO-ként mint összetevőként beszélnénk a virágporról, akkor valahol aláásná ez a jó hírnevét a méznek. És ez így a hagyományos élelmiszereknél így lenne, és külön kihangsályoznám, hogy az ökológiai termék eh, méhészeknél is így lenne is, hogyha azt mondjuk, hogy a virágpor összetevő, akkor bizony eh, valahol egyenlőtlenül fogjuk kezelni a bio ö, méhészek kérdését. Ha viszont a bizottság javaslata mellett tesszük le a voksunkat, akkor ennek a problémának nem kell ö, végül is további következményeivel számolnunk. Beszéljünk az élelmiszerbiztonságról is. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti, a virágpor ö, alkotó elemként való nevesítése nem lesz annak kihatása az élelmiszerbiztonságra, még akkor sem, hogyha GMO virágporról beszélünk, mert hogyha GMO alkotóelemről beszélünk, akkor már van egy engedélyezési folyamat a hatályos joganyagban, és akkor a nem engedélyezett virágpor tartalmú méz forgalomba hozatalára nincs lehetőség sem az EU-n belül, sem az EU-n kívülről. Most jutunk el ahhoz a kérdéshez, hogy a harmadik országokkal mi a helyzet, igen fontos ez is, el kell mondanunk, hogy bizonyos méhészek az EU-n belül úgy vélik, hogy az a döntés, hogy a virágpor összetevőként kerül nevesítésre a bíróság részéről, ez hátrányos, mert ott, ahol GMO kultúra van, ott bizony e, a címkézésnél másként kell eljárni. Nem kellene ezt megtennie e, azoknak, akik e, mondjuk alkotóelemként nevesítik a, mm, a virágport ne felejtsük el, hogy ugye itt az egyetlen összetebből álló termék teljes mennyiségének arányaként beszélünk róla, még akkor is, hogyha a virágpor összetevő lenne, itt most a GMO-król beszélünk, és gyakorlatban előnyt senki nem élvez a jelenlegi helyzetben. Aztán ne felejtsük el az együtttermesztés vitáját sem. Nyitott vagyok arra a kollégákkal, hogyha úgy döntünk, hogy ezt az együtttermesztési vitát is megnyitjuk, akkor megtegyük, de azért ne felejtsük el, hogy a méz módosítását nem szabad összekevernünk a, az együtttermesztésről való vitával, hiszen vannak egyes tagállamok, ahol van az együtttermesztés, de minden tagállam saját együtttermesztési ö, szabályokat vezet be, hogy a méhészeket védjük, fontos, hogy szükséges izolációs övezeteket bevezetni a virágzás idején azon tagállamoknál, ahol bizonyos termékskála létezik az 1-10 kilométeres védelmi övezetek esetében is. Na de ha ez így van, akkor bizony olyan szabályokra is szükségünk van, amelyeket meghatározunk és alkalmazunk nemzeti szinten. Ez egy fontos üzenet, ezért közvetítem, ne felejtsük el, hogy 2012-ben 5 EU tagállam kereskedelmi méretben GMO-t termesztett, különösen a MON 810-es kukorica formájában rovarrezisztensen, Cseh köztársaság, Románia, Szlovákia, Portugália és Spanyolország voltak ezek. Tudjuk, hogy van bizonytalanság még azzal kapcsolatban, hogy az GMO jelenléte és annak kihatása milyen lehet környezeti szempontból általában, de én úgy vélem, hogy most ebben az esetben szükséges, hogy különösen fókuszáljunk arra a bizottsági javaslatra, amely az asztalon hever. Ennek hála természetes alkotóelemként határozzuk meg a virágport, ne keverjük össze a a fazonnal. Engem a javaslatomban a méhészek érdeke irányított, és nyitott vagyok a vitára. Hosszú voltam összefoglalomban, de egy olyan dosszéről van szó, ahol nem szabad a pedagógiai erőfeszítéseinket sem kímélnünk, és mindenképpen minél hosszasabban kell szólnunk erről. Köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseit, javaslatait. Köszönöm, elnök úr. Molto bene, grazie Maria Adesso diamo inizio su... Köszönöm szépen Maria Gabrielnek. Most pedig kezdjük asszonyal, asszonyjal, Egnyúra. Elnök úr, a kereszt nevemen szólított először három hónap óta, hűha, most pedig megint az angol nyelv kis finomságairól beszélünk. Néhány évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy egy keks az élelmiszere, vagy pedig édesség, vagy torta-e. Egyszer azt mondtuk, hogy édesség, egyszer pedig azt mondtuk, hogy élelmiszer. Na, most akkor megint itt tartunk a virágpornál. Az Európai Bíróság azt mondja, hogy a virágpor a méz nem természetes összetevője. Mi meg azt mondjuk, hogy a méz természetes, a virágpor természetes alkotóelem. De a probléma az, hogy néha az összetevőt úgy definiáljuk jogi szövegekben, mint alkotó elem. Na, itt összekeverednek a fogalmak, úgyhogy a kérdés az, hogy hogyan teszük rendbe a definíciókat. Az egész dolog a címkézéstől függ. Mi van a mézben? Mi azt reméljük, hogy csak méz tisztán, de ez nem biztos száz százalékban. Néha az ember virágport, tojást, zselét, eh, talál benne, sőt, még gyantát is. Tehát a probléma az, hogy a címkén mi jelenik meg. Igazából egy olyan megoldást próbálunk találni, ami eleve halára ítélt nehéz vállalkozás, de itt a zöld lobby az erős, akik nem akarnák semmit, ami genetikailag modifált. Például Kanadában a repceolaj genetikailag modifált mégis használják a méz előállításához. Nagy-Britániában például van hibrid repce olaj, de a hibrid repce az igazából genetikailag módosított azért, mert a hibrid magától nem szaporodik, hanem csak szaporítás útján lehet előállítani. Tehát igazából a saját farkunkat kergetjük ebben a vitában. Igazából arról van szó, hogy valaki szereti a mézet, vagy nem. Legyen ennyi elég. Bene, grazie caro Agnew. E adesso Reimers. Köszönöm szépen, Agnew úr. Következő az hozzászólás, Britta, tessék. Az ALDE üdvözli a bizottságnak a javaslatát, és köszönöm Gabriel asszonynak a magyarázatát. Kitűnően összefoglalta ezt a témát, nagyon jól rávilágította. A virágpor természetes alkotólam nem összetevő. A méz természetes termék, és a természetben is előfordul. Az, hogyha erről és ezt feltüntetjük a címkeken, ez csak elbizonytalanítja a fogyasztókat. Én azt gondolom, hogy itt józanul kellene döntenünk. A bíróságnak a döntése egy fals feltételezésen alapul, amely azt szugerálná, hogy a virágpor nem természetes úton kerül a kaptárba és onnan a mézbe, hanem összetevőként hozzá keverik a mézhez. Ez nem igaz, a méz a 100%-ban természetes anyag, csak mézből áll. Ezt állapítja meg a Nemzetközi Élelmiszerkódex is hogyha a virágport összetevőként definiáljuk, akkor ellentmondunk a nemzetközi élelmiszerkódexnek, ez pedig a WTO-ban is nagy problémákat okozna, hiszen világszinten és Európában a fogyasztott méz 40% a harmadik országból érkezik. Gabriel asszony is mondta már, Mi a kérdés akkor, hogyha a virágpor genetikailag módosított növényből származik, és úgy kerül a mézbe. Ez egy igen kis százaléka kárt érinti a mézeknek, ez Gabriel asszony is rámutatott. Szerintem abból kellene kiindulni, hogy nem kerül genetikailag módosított virágpor a mézbe. Mézbe. Igazából a bíróság ítélete a gyakorlatban nem végrehajtható, hiszen hogyan ellenőriznénk ezt, ez tipikus csapda, és igazából üres ítélet született a bíróságon. Vigyáznunk kell arra, hogy Európában a fogyasztott méz 40%-át importáljuk. Ez azt jelenti, hogy soká kávét érintene ez az irányelvmódosítás, hiszen nem tudnák kiszolgálni a piacot, hiszen jelenleg a fogyasztók egészséges élelmiszerként élik meg a mézt, de ha ez az ítélet születik most, és rábólintok a bíróság ítéletére, akkor lemondanak a mézről, és inkább cukrot fognak használni, mint természetes édesítőt. Én úgy gondolom, hogy nem itt kellene a méz irányelvvel kapcsolatban beszélni az együtttermesztésről, hanem máshol kellene ezt a vitát lefolytatni, mert szerintem egy másik témát csempészünk idebe. Köszönöm. Bene, grazie Britta. Adesso Martin Hosling, poi darò la parola alla... Köszönöm, Martin Hoisling. Nos, hát nem is csodálkozom. Reimers és Agnew kollégák, hogy egyetértenek. Hiszen igazából lemaradtak arról, hogy mi a lényege a vitának. A bizottság egy trükköt alkalmaz itt, nevezetesen, ez egy kellemetlen vita a genetikailag módosított termékekről, és kiátszuk ezt azzal, hogy egy irányelvet újra írunk. Most az, hogy a KKV-k védelmét is bevonjuk, hát ez egészen új perspektíva számomra, de ez megmutatja azt, hogy nagyon óvatosan kell megközelítenünk ezt a bizottsági javaslatot. Természetes, hogy mézet, lehet GMO-mentessé tenni, ez egyértelmű. Hogyha kijelöljük a kereteket, amelyeket tiszteletben kell tartani. Ezt meg lehet tenni. Hogy miért nem tesszük meg? Ez azért van, mert fél a bizottság a vitteáról, mert a mézet fel kell címkézni, és nem akarják ezt a kockázatot vállalni, és akkor inkább az irányelvet akarják megreformálni, és azt a kellemetlen vitát kiterjeszteni. Az Európai Bíróságnak az ítéletét üdvözöltük mi, azért, mert azt mondtuk, hogy a méznek tisztának kell lennie, GMO-mentesnek kell lennie. És most ezt megint felhasználják arra, hogy belecsempészék ezt a szennyezési témát, hogy ha valamit találnak a mézben, akkor a probléma az lesz, hogy na hát ez nem is szerepelt a címkén, és így kibővítjük a vitát. A módosító indítványok arról fognak szólni részünkről, hogy a méz az lehet 100%-ig természetes, elkülönítási gyakorlatokkal ez megvalósítható. Például Ausztriában azt mondjuk, hogy az a távolság, amit egy méh be tud repülni, az GMO-mentes övezet kell, hogy legyen, és ennek így kell folynia, és elmondhatjuk, hogy amikor GMO-mentes élelmiszereket fogyasztunk, ezeket elő lehet így állítani. Hát előadó asszony, nagyon sokra tartjuk a munkáját, de azért tartalmilag nem tudjuk támogatni ezt a jelentést. Köszönöm. Bene, grazie. Grazie a tutti i colleghi. Adesso darei la... Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak a vitában. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az egész gémmódosítási história az Enviben, az Agriban folyamatosan előkerül itt a parlamentben. Ez olyan pont, amely nagyjából évek óta folyamatosan napirenden van. Szeretnék egyébként köszönetet mondani Gabriel asszonynak, az előadónak, és hát szeretném elmondani, hogy egyetértek azzal, hogy nem az együtttermesztésről szól ez a vita. A bablok ügyről valóban beszélnünk kell, de ez némiképp különböző téma az együttermesztéshez képest. Tehát a bablok ügy kapcsán merült fel, hogy alkotóelemnek vagy összetevőnek kell-e tekinteni a virágport. Mint ahogy Gabriel asszony elmondta, a méhészek, ha csak nem akarnak csalni, akkor nem adnak hozzá külön virágport, a mézhez. Mondjuk, hogyha szeretnének csalni, és szeretnének vegyes mézet eladni, akkor hozzá lehet tenni, hozzá lehet adni szándékosan és csaló módon virágport mondjuk egy mézhez, de akkor ez valóban csalás, és ez nem az általánosan bevált eljárás. De hát ugye megszületett a döntés a bablok ügyben, és mi úgy véljük, hogy mindenképpen meg kell védenünk a közösségben a méhészeket, és biztosítanunk kell azt, hogy ők megfelelőképpen végezhessék a munkájukat. Tehát itt van egyrészt a méz, amit itt hozunk létre, másrészt a méz, amit importálunk, amelyben esetleg lehet az EU-ban nem engedélyezett növény, virágpor, de akkor ezeket a mézeket megállítják a határon, és visszaküldik a származási országba. Tehát, hogyha nem engedélyezett GMO van valamilyen méztermékben, akkor azt az Európai Unió határáról visszafordítják, és az nem is juthat be az unió területére. Ezzel természetesen elégedettek vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy Gabriel azt, hogy mindezeket az aspektusokat megjelentette a szövegében. Igen, nehéz témáról van szó, tudjuk, hogy nagyon komoly érzelmeket is kivált ez a vita, ezért köszönettel tartozunk Gabriel asszonynak, és teljesen egy hullámhosszon mozgunk ezzel a jelentéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőinek a hozzászólását. Most pedig visszaadom a szót az előadónknak. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik hozzászóltak, akik hozzájárultak ehhez a vitához. Az Európai Bizottságnak is köszönetet kell mondanom, ugyanis a téma felkarolásának az elejétől fogva jó kapcsolatban vagyok a bizottsággal, a bizottság minden segítséget megnyújt, meg, megad nekem, és tényleg a bizottság sem hagyta, hogy az érzelmek felül kerekedjenek a tényeken. Köszönöm a kollégáknak, akik elmondták, hogy nem szabad összekeverni bizonyos vitákat, bizonyos témákat, Auszlin kollégához fordulok, remélem, hogy egy kicsit talán megváltoztatja majd a véleményét, miután részleteiben is elolvasta a szövegemet. De hát amikor a különböző termesztési kultúrák elválasztásáról beszélünk, akkor fel kell azért ismernünk, hogy a jelenlegi bizottsági javaslat nem erre vonatkozik, hanem a méz irányelvre. Az igaz, hogy a GMO ültetvények regisztrációjával kapcsolatos szabályokat nem minden tagállam ültette még át és hajtotta végre megfelelőképpen, de ez nem tartozik a jelenlegi irányelv, a méz irányelv hatája alá. Természetesen nyitott vagyok a vitákra, és biztos vagyok abban, hogy a kollégák módosítói hozzájárulnak majd ahhoz, hogy megfelelő szöveget tudjunk kidolgozni, és hogy megfelelő vitát tudjunk lefolytatni, és tényleg a méhészeket tudjuk védeni, és lehetővé tegyük számára a megfelelő munkát. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Köszönöm szépen Gabriel asszonynak. És akkor ezzel tovább is léphetünk a következő napi rendi pontunkra. Úgy látom, hogy Szilvesztris úr már itt is van, akkor kezdjük is meg a hatos napirendi pontot, a növényi szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala. De szilveszti úr még kérném, hogy várjon egy pillanatot, mert még én beszélek. Tehát a bizottság javaslatát fogjuk most megvitatni a növényi szaporítóanyagok előállításával és forgalomba hozatalával kapcsolatban, és ez egy jogalkotási csomag része, amely növényegészségügyi és állategészségügyi kérdések csomagjával foglalkozik. A növényi szaporítóanyagok nagyon fontosak az egészség, a biodiverzitás szempontjából, és ráadásul körülbelül 7000 vállalkozás dolgozik ebben az ágazatban, köztük nagyon sok KKV. 50 ezer munkahely kapcsolható a növényi szaporítóanyagokhoz, tehát nagyon fontos ágazatról van szó. Ami a szaporítóanyagok rendelkezésre állását illeti, itt két fontos pillérről kell beszélnünk, az engedélyekről, illetve a növényi termékek tanúsítványáról, tanúsításáról, amelyekről külön-külön specifikus irányelvek rendelkeznek. Szilvesztris kollégánk majd részletesebben is szól majd erről, és arról is, hogy az új javaslat tulajdonképpen 12 irányelvet fog visszahívni és helyettesíteni. Rendkívül összetett és szétaprózódott a jelenlegi jogalkotás, ezért van szükség megfelelő szintű harmonizációra, és most akkor már tényleg átadom a szót Szilvesztris kollégának, majd pedig megnyitom a vitát. Sergio, tessék! Introduzione che riassume e sintetizza in maniera perfetta il quadro Köszönöm, elnök úr. Mindaz, amit ön elmondott, nagyon jó keretbe foglalta a vitát. Erről a szövegről egyébként most első alkalommal fogunk vitát folytatni. Előadóként szeretném elmondani, hogy igen, összetett és igen technikai jellegű témával állunk szemben, ugyanakkor nagyon fontos ez a kérdés. Hiszen az egész mezőgazdasági ellátási lánc érintett ebben a kérdésben. A fenntarthatóságról, az európai mezőgazdaság versenyképességéről van szó, 7000 vállalkozásról, 50 ezer munkahelyről. Szeretnénk leegyszerűsíteni az ebben az ágazatban dolgozó vállalkozások mindennapi munkáját, mindennapi tevékenységét, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak most 12 különböző irányelvnek kell megfelelniük. Mindezekből a jogszabályokból egy új rendelet jönne létre, ami jelentős egyszerűsítést vonna maga után. Vannak egyébként ezek között a jogszabályok között olyanok is, amelyek a 60-as évekből maradtak fenn. Voltak naprakészítételek, voltak ugyan felülvizsgálatok, de sok esetben nagyon régi irányelvekről van itt szó. A technikai fejlődést megpróbálták azért figyelembe venni, de sok esetben mégiscsak elavultak ezek az irányelvek. Most tehát első alkalommal vitázhatunk a 12 irányelvet helyettesítő rendeletről. Tehát arról van szó, hogy ezeknek a vállalkozásoknak az élete egyszerűbb legyen, új jogszabály javaslat jelent tehát meg. Különösen a kisebb cégek, vállalkozások és a biogazdaságok számára nehéz és bonyolult a jelenlegi szabályozás. Az újonnan létrejövő rendelet viszont nem beszél megfelelőképpen a GMO-król. Függetlenül attól, hogy magánszemélyről van szó, akik azért cserélnek egymás között növényi szaporítóanyagot, hogy egy kicsit jobbá tegyük, jobbá tegyék a saját gazdaságukat, vagy pedig nagy tételről van szó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. De azért el kell különíteni a vállalkozókat, illetve a hobbikertészeket, mert hogyha valaki nem kereskedelmi céllal forgalmaz, vesz vagy elad szaporítóanyagot, akkor rá nem vonatkozik majd ez az új rendelet. Nagyon sok szakértői konzultáció, megjegyzés és az ágazati képviselőkkel lefolytatott vita előzte meg ennek a szövegnek a kidolgozását. 2007 és 2010 között nyilvános konzultációra is sor került. Sok esetben találkoztam én is személyesen ágazati képviselőkkel, és ők elmondták, hogy a jelenlegi rendszer tulajdonképpen olyan kompromisszum, ami valamennyire mindenkinek megfelel. Ez egy két pilléres rendszer, amely a szaporító anyagok beazonosítására és besorolására szolgál. Vannak viszont új szabályok is a tanúsítás tekintetében. Ami a magának a vállalkozásnak a tanúsítványát illeti, itt ez, ezeket a tanúsítványokat minden esetben el kell készíteni, minden egyes szaporító anyagnál a forgalomba hozatalt megelőzően. Van egy közhatóság, amely kiadja ezeket a tanúsítványokat, és a megfelelő illetékes hatóság által elvégzett ellenőrzéseket is biztosítani kell. Látható, hogy ez a rendelettervezet tényleg egyszerűsíteni próbál, gyorsítani próbálja a folyamatokat. Nem egyszerű szövegbéli egyszerűsítésről van szó, hanem valóban az eljárásokat próbálják egyszerűbbé tenni. A tanúsítványok tekintetében be fogok majd nyújtani néhány módosító indítványt. Ami pedig a fenntarthatósági kérdéseket illeti, itt a jelenlegi módszerhez képest előrelépést tapasztalhatunk. Az 50-es és 58-as cikkekre szeretnék utalni, és a fenntartható mezőgazdasági értékek kapcsán szeretnék majd módosító indítványt benyújtani. Aztán a 14. cikkben a heterogén szaporítanyagokról beszélünk, utána pedig a forgalomba hozatalról, és itt jelenik meg az a két pillér, amely már ugyan az előző irányelvben is létezett, de úgy vélem, hogy jelentős javuláson ment keresztül. Beszélnünk kell a KKV-kről is, akik a biodiverzitás érdekében próbálnak fellépni, illetve azokról a kisebb gazdaságokról, amelyek tényleg csak kis volumen termelnek. Ezek a cikkek azt hiszem, hogy nagyon sok aggályt eloszlatnak majd. szakbizottságunknak ezekkel az aggályokkal is foglalkoznia kell. Én úgy vélem, hogy az Európai Bizottság itt nagyon sok esetben nem foglalkozik megfelelőképpen a kellő részletekkel delegált aktusokra hagynának nagyon sok döntést, pedig én úgy gondolom, hogy a növényi szaporítóanyagok tekintetében mindezeket a kérdéseket a törzs szövegben, magában a rendeletben kellene meghatározni. A bizottságnak kell akaratot mutatnia arra, hogy a bürokráciát csökkenteni, egyszerűsíteni kívánja, és vannak még itt a végrehajtás tekintetében is nyitott kérdések. Ezek a szaporítóanyagok, amelyek hogyha már nem kell, hogy megfeleljenek a fenntartató agronómiai követelményeknek, akkor ez befolyásolja a címkézési szabályokat is. Én az eredet meghatározás tekintetében járnék el, hogy megmaradjanak ezek a kitételek, ugyanis ezek nagyon fontosak az európai fogyasztók számára. Úgy látom, hogy ebben a tekintetben egy kicsit zsákutcába kerültünk, ugyanis vannak olyan régi, tradicionális, hagyományos termékek, amelyek talán a piaci részesedés tekintetében nem annyira jelentősek, de ezeket még mindig termelik, lehet, hogy nem az ősi termelőhelyükön termelik, hanem valahol máshol, és akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy az eredet eredet megjelölést milyen módon lehet alkalmazni. És itt a hatos fejezetre utalnék. A hatos fejezetben ekvivalencia táblázatot határoznak meg a bizottság a harmadik országból importált szaporítóanyagok tekintetében. Aztán az exportról is beszélnünk kell, itt vigyük egy kicsit tovább a gondolatmenetet. Az export tekintetében létre lehetne hozni egy olyan rendszert, ami segíteni a vállalkozásokat abban, hogy minél hatékonyabban tudjanak exportálni, de ez a rendszer ne legyen se túl költséges, se túl bürokratikus. Ami az exportot illeti, az európai ráta 60%-nál áll, úgyhogy a növényi szaporítóanyagok tekintetében vezető szerepet tölt be az Európai Unió az egész világon. Aztán a szöveg negyedik része a 105-ös cikktől fölfelé az erdészeti szaporítóanyagokról szól, itt nincsen különösebb megjegyzésem a jelenlegi irányelvet szinte expressis verbis átmásolták az új rendeletbe, ugyanis um, a vállalkozások ezt kérték, mert uh, az erdészeti ágazat úgy gondolja, hogy a jelenlegi irányelv teljesen kielégítő. Úgyhogy nem hinném, hogy ezzel az utolsó résszel sokat kellene foglalkoznunk, nem hiszem, hogy erről nagyobb vitát kellene lefolytatni, vagy pedig módosítókat kellene benyújtani. De azért még egy megjegyzést engedjenek meg, ugyanis az eljárásbeli aspektusokról is beszélnem kell. Az ENVI szakbizottság egy kéréssel hozakodott elő. Kiegészítő illetékességet kért bizonyos pontokban, és ezt meg is kapták. Például a hivatalos leírás, a heterogén anyagok, a címkézés, a derogációk tekintetében, illetve azok a kivételek, amelyek a génbankokra vonatkoznak, a, és a réspiaci szaporítóanyagok tekintetében az MV kiegészítő illetékességet kért. és szeretném megkérdezni akkor a kollégák véleményét mindennel kapcsolatban, is ez az utolsó, tehát az MV-s kiegészítő illetékességgel kapcsolatban is. Remélem, hogy meg tudjuk majd osztani a munkát, és hogy a kollégák segítenek abban, hogy olyan szöveget tudjak létrehozni, ami mindenki számára kielégítő lesz. Már elmondtam a hozzászólásom elején, hogy nagyon fontos témáról van szó. Ugyanis az egész mezőgazdasági termelés alapja a növényi szaporítóanyagok kérdése. A növényi szaporítóanyagok minősége, hozzáférhetősége, egészsége alapvető fontosságú a 2020-as horizont tekintetében is ugyanis folyamatos az igény a nagyobb versenyképességre és a nagyobb fenntarthatóságra. Ezt viszont csak úgy tudjuk elérni, hogyha biztonságos és egészséges és mindig hozzáférhető növényi szaporítóanyag készlettel rendelkezünk. Egyébként olyan helyzetbe sodródhatunk, amely ellenkezik a fenntarthatóság alapkövetelményeivel, és amely negatívan befolyásolja földünket. Ami pedig az időkeretet illeti, ketyeg az óra, hogyha nem tudunk megegyezésre jutni méghozzá rövid időn belül, akkor hamar elkövetkezik a mandátum vége, és nem fogjuk tudni tartani magunkat ahhoz az időkerethez, amit kitűztünk. Ebben az esetben pedig kudarccal kell majd szembenéznünk. Mindenképpen első olvasatban el kellene fogadnunk ezt a szöveget, úgyhogy érdeklődéssel várom a megjegyzéseket, és remélem, hogy lesznek olyan elemek, lesznek olyan ötletek, amik lehetővé teszik, hogy a lehető legjobb szöveget hozzuk létre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sergio. Többen szeretnének hozzászólni. Kérem, mindenki fogja rövidre. Le kellene zárnunk ezt a pontot 5 óra előtt, a kap reform előtt. Herbert Dorfman. Köszönöm szépen, elnök úr. E, egyetértek azzal, amit Szilvesztrész úr mondott. Ez a téma, és ez a jelentés nagyon sok támadást élt meg a bizonyítványok, a helyileg forgalomba hozott szaporítóanyagok ezek mind nagyon vitásak voltak. Igazából kicsit abszurd vita volt ez, de meg vagyok győződve róla, hogy ebben az esetben tényleg megoldást kell találnunk, hogyha valaki szeretne egy nagyon hagyományos egy adott régióra, egy adott helyre jellemző fajtát elültetni, és megvan ehhez az elültetendő mag, akkor miért ne tehetné ezt meg? Csak hogy tájékoztassuk az embereket az előre látható kockázatokról ezek a növények lehet, hogy nem lesznek egészségesek, lehet, hogy nem lesznek a normáknak megfelelőek a termények és a termések. Tehát ezt tudatosítsuk az emberekben, de engedjük meg a szaporítást. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb vetőmag esetében nem szabad, hogy egy politikai vitává váljon ez a dolog, ne tegyünk úgy, minthogyha a jóváhagyatás, a bizonyítványok kibocsátása csak a nagyvállalatokat érinteni. Az én régiómban például több millió helyileg jellemző kis növényeket termesztő, növénytermesztők vannak, számukra is biztosítanunk kell azt, hogy szaporíthassák ezeket a növényeket, és hogy megfelelő engedélyeztetést kaphassanak a szaporításukhoz. Itt nem nagy termelőkről beszélünk, hanem kis gazdaságokról, kis vállalkozásokról, és ha ők hibáznak, akkor vállalniuk kell a felelősséget. Erről, van, erről szól az engedélyeztetés. Hogyha én szaporítóanyagot vásárlok, és akitől vásárlom, az hibázik, és nem azt adja el nekem, amit én elvártam, akkor őt kell, hogy felelősségre tudjam vonni. Itt a felelősségvállalásról és a felelősségre vonhatóságról van szó. Nagyon fontos, hogy a bizonyítványok azok létezzenek, ez garancia mindannyiunk számára. Ha valaki szőlőtőkét, vagy egy gyümölcsfát ültet, és öt év múlva, amikor termés kellene hoznia, akkor azt nem hozta, akkor itt nem csak arról van szó, hogy milyen pénzt költöttek a művelésre, hanem arról is, hogy ez az öt évnyi várakozási idő elveszett. És egyébként ez nem egy ritka dolog, ez gyakran, gyakran előfordul, hogy az embereknek így elveszik a pénze és az ideje. Tehát legyünk tudatában annak, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és bizonyítványokat ki kell bocsátanunk. Talán lehetne derogációkat is megszabni, hogyha valaki olyan növényt termeszt, ami csak egy nagyon kis területre jellemző, és ezt nem akarja kereskedelmi forgalomba hozni és betopni az élelmiszer láncolatba, erre ne kelljen engedélyeztetés. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Martin Heusling. Tessék, Martin. Igen, hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Igen, lehet, hogy jónak tűnik a harmonizáció ezen a területen, de ahogy ez történik, ez nem az, amit kívánunk kellene magunknak azt láttuk, hogy nagyon kis cég, sok kis cég, aki szaporító anyaggal foglalkozott, eltűnt a piacról, öt nagy vállalat, egyébként vegyipari háttérrel nyújja le magának a teljes piacot. És akkor mit értünk el? Az, hogy a különbözőséget, a sokszínűséget megöljük, és azt érjük el, hogy koncentrálódik kevés kézben ez a piac. A nincs piacokról, a réspiacokról szólva. Hát általában itt arról beszélünk, hogy valakinek tíz alkalmazottja van, van egy kis kertészete, ez igazából egy közép méretű vállalkozás számára elenyésző tétel, fölösleges ekkora méretű mikrovállalkozásokról beszélünk, tehát magasabbra kell céloznunk, és meg kell, hogy mondjuk, hogy mit akarunk elérni ezzel. A kivételekkel. A kivételekkel azt érhetjük el, hogy ezek a mikrovállalkozások, kisvállalkozások mentesüljenek a bürokrácia alól, és hozzáférhessenek a piachoz. Én azonban attól tartok, hogy ez pont az ellenkezőjét érjük el, hiszen az elvárások olyan magasak, hogy a kis vállalkozások, az, hogy ökológiai minősített szaporítóanyagot állítsanak elő, egyszerűen nem tudják ezt megtenni. Igazából ezt Ettől kell itt leginkább tartani. Hogyha tovább akarunk erről beszélni, akkor szeretnénk azt is figyelembe venni, hogy mit mond a bizottság. A bizottság ugyanis azt mondja, hogy az exportpiacot célozták ezzel a jogalkotásra. Hát az exportpiacot nem a KKV-k uralják, nem ez a 7000 KKV, hanem a nagy cégek, úgyhogy fölösleges a kis KKV-kat még tovább terhelni ilyen administratív terhekkel. Az ökológiai minősítésű szaporítóanyagokat illetően regionális piacokat, illetve ne erre a szintre célozzunk, sokkal magasabbra, nemzetközi vállalkozásokra hiszen a bizottságnak is ez a célja. Ha nem ezt tesszük, akkor pontosan, hogy megfojtjuk a KKV-kat az adminisztrációval. Nem arról van szó, hogy a Spitzbergákon el akarjuk menteni a jég trezorban az igen ritka szaporítóanyagokat, hanem arról, hogy a mezőgazdaságban a biodiverzitást szeretnénk biztosítani Európában. Akinek ez nem fontos, annak végre szembe kell néznie azzal, hogy ez a jövő szava. Köszönöm. Honorable Kadenbach, poi... Uh... Eh, Kaldenbach úr, asszony, igen. Először is Elnök úr, Szilvesztris úr, köszönöm szépen a bevezetőket. A bizottság a szaporító anyagok előállítását és forgalomban a hozatalára vonatkozó jogalkotást azért hozta létre, mert nagyon nagy vita alakult ki ezen a területen. Én tudom a német kollégáktól és az osztrák kollégáktól, hogy még mielőtt hivatalossá vált volna a vonatkozó jog, nagyon nagy vitát és indulatot kavart. Néhány aggodalom és félelem megjelenik a bizottságnak a mostani javaslatában, de Hoisling kolléga is mondta, sőt nagyon részletesen, hogy bizonyos területeken nem kaptak megoldást azok, akik szaporító anyagokkal foglalkoznak, és a biodiverzitást célozzák meg. Már hallottuk azt, hogy 12 múltbeli jogalkotást egyesít a mostani javaslat, amelynek célja a fogyasztók védelme és a szaporító anyagtól való függés minősítése a, áll a központban. Igazából nem tudták eldönteni, hogy a biodiverzitásnak a biztosítása áll-e a központban, vagy az, hogy védjük a fogyasztókat. Szerintem státuszkód kellene kialakítani, és ha ezt nem tesszük meg, akkor újra bürokratizáljuk ezt a területet. Jó javaslatok születtek a biodiverzitás megőrzésére, a szaporító anyagok egészségének megőrzésére, ezért ez üdvözlendő, hogy a bizottság ezt szem előtt tartotta, de véleményem szerint ez a rendelet az ipar érdekeit szolgálja elsősorban, és a kis szereplőket megfojtja a bürokráciával. A biodiverzitás legyen egy rés probléma, egy nis probléma, véleményem szerint. A másodlagos jogi aktusoknak a számos volta egyszerűen nem megmagyarázható. A kérdés az, hogy milyen fajtákat fedjen le ez a joganyag, ezek a jogi aktusok. Ez egy másodlagos kérdés. Aztán az a kérdés, hogy a magánszemélyek miért nem élveznek derogációt automatikusan a jogi aktus alól. Az Európai Parlament nevében szeretném megjegyezni először is. A fogyasztóknak a választási jogát a cereáliák, gyümölcsök és zöldségek esetében őrizzük részük megválaszthassanak, ők, hogy regionális specialitásokat akarnak fogyasztani, vagy mainstream terményeket ezen kívül. Már hallottuk, hogy jelenleg három hatalmas cég nyúlja le a piac 50%-át, és nyilvánvaló, hogy aki a szaporító anyagot ellenőrzi, az ellenőrzi az élelmiszerpiacot nem szeretnék ekkora koncentrációt látni ezen a piacon. Aztán a rendeletnek biztosítania kellene az élelmiszer biztonságot is, hogy ökológiailag és szociális értelemben fenntartható jövőt biztosítsunk ezen a területen. És a biodiverzitás előadójaként fontosnak tartom, hogy a biodiverzitást védjük, a cereáliák, a zöldségek és a gyümölcsök területén védenünk kell a hagyományos fajtákat. Akik a biodiversitást támogatják, azoknak a szavát hagy hallhassuk meg, hagy hallathassák a szavukat. Szilvesztris úr, természetesen nagyon sok módosítót fogunk benyújtani, és Szeretném elmondani, nem sokára választások lesznek. Az európai állampolgárok joggal várják el az Európai Parlamenttől azt, hogy az ő kéréseiknek, igényeiknek feleljünk meg. És az a vita, ami körülvette ezt a témát, azt mutatja, hogy nem csak a biodiverzitás, hanem a lokális, regionális fajták védelme, hogy ezeket bürokráciával ne folytsuk meg, ez központi kérdés a fogyasztók számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kaldenbach asszony. Agnew úr. Chairman, thank Elnök úr, köszönöm szépen. A szaporítószerek forgalmazásának témája nagy vihart kavart, számos levelet írtak újságíróknak, a Guardian és megkérdőjelezték, egyszerűen mit teszünk a jövő nemzedékeivel, hiszen jóformán már EU regisztrációhoz kötjük a növényeket. Valahol ez azt jelenti, különben pedig a két személy között, nem pedig ö, ö, valahol kizárnánk itt a Szinte természetesen kereskednének már vele, nem pénzért engem. Az aggaszt itt, hogy a bizottság lassan, egyszerűen egy év előre lépéseit is teljesen még megfogyja és véget vet ennek. Nem gyakran látunk vissza vont egy darab joganyagot, nem 12-t egyszerre itt az EU-ban, és az eredménye mindennek az, azt mondják legalábbis, hogy egyszerűtés, de hát a kap reformál is látjuk, hogy mit jelent az egyszerűsítés. Semminek nem egyszerűsítését. Semmit sem a kapreformnál. reformnál. Köszönöm szépen, Úrik! Elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani az előadónak, és tudom, hogy sokat vitázott és sokat tárgyalt az érintettekkel, de ennek ellenére számomra még maradtak nyitott kérdések. Szeretném ezeket a kérdéseket feltenni, írásban várnám a választ az előadótól. Az első kérdésem, igaz-e, hogy csak a kereskedelmi mennyiségű szaporítóanyagra vonatkozik ez a rendelet? Ez igaz? Én úgy gondolom, hogy a szövegből ez nem derül ki egyértelműen, és ez elég aggasztó. Második kérdésem a következő lenne. Mi a helyzet a természetbeni csereberéléssel, a szaporítóanyagokkal, hogyha a gazdálkodók, kertészek szaporítóanyagokat cserélnek egymástól? Itt függ-e a gazdaság és a kertészet méretétől az, hogy mi megengedett és mi nem. Szerintem ezt is tisztázni kell a szövegben, hogy egyértelmű legyen. Aztán mi a helyzet a hagyományosan szaporított anyagokkal. Itt ö, szellemi tulajdonjogot kell bejelenteni ezekre a szaporító anyagokra. Aztán nagyon fontos, az én régiómnak nagyon fontos, amikor egy szaporító anyagot öko minősítéssel látnak el, miféle tesztelésnek vetik alá, amiután megkaphatja ezt a minősítést. Végül az átláthatóságot illetően a jövőben hogyan biztosítjuk ezt? A szellemi tulajdonjogok ellenérzésével, vagy új géntechnikai eljárások kizárásával? hogyan, ezt hogyan tisztázza a szöveg, hogy minden egyes gazda, szaporítóanyagot gyártó cég és kertész érthesse világosan a szövegből. Köszönöm. Köszönöm. Én is köszönöm. Egnyúr. hogyha sok mindent bedobálunk egy fazékba és megkeverjük, az egyszerűsítést jelent? Nem, egy nyúr. Nekem feltűnt az, hogy mennyi delegált jogi aktust kell itt feldolgoznunk. Ez elgondolkoztat engem. Nem tudom. Kedves bizottság, önök kitűnően működnek, csak hogy a jogi aktusokat a parlament és a tanács fogadja el. Úgyhogy figyelniük kell arra, hogy mit mondunk, mint kollégák, és figyelniük kell arra, hogy hol kell az administratív apparátusnak beavatkoznia, és hol kell a jogalkotásra, a parlament és a tanács szerepére koncentrálni. Ami nekem kicsit hiányzik a teljes csomagból, hogyha a karanténról beszélünk, akkor az a probléma merül fel, hogyha egy szennyező, szaporító anyag, szennyezett szaporító anyag kerül az értékesítési láncba, azt nagyon sokára veszik észre, és amikor kiszűrik ezt a sérült szaporítóanyagot, azt valahogy hogy díjaznunk kellene, mert jelenleg az a trend, hogy próbáljuk eltusolni azt, hogyha hibás a szaporító anyag, és a szőnyeg alá söpörni. A hologramos új technikák, a bárkódos leolvasások nagyon fontosak, mert így a kísérő dokumentumoknak a mennyisége csökken, mert jelenleg a szaporító anyagokat egy olyan könyv mennyiségű kézi utasítások gyűjteménye kíséri, amit lehetetlen végigolvasni. Aztán a szaporítóanyagok előállításánál nem csak nem csak tenyésztett szaporítóanyagokról van szó, hanem olyanokról is, amelyeket szelektív módon válogattak ki. Így aztán ez egy külön terület lenne, nem szabad erre a területre is ráhúzni egy olyan jogi aktust, ami nem alkalmazható. Mert uh, itt például Észak-Németországban alkalmaznak olyan szaporító anyagokat, amelyek osztrák területekről származnak. Ezekre külön jogi aktusokra van szükségünk, hogy lefedjük az ilyen példákat ahhoz, hogy jó jelentést fogadjunk el. Köszönöm. Grazie. Adesso abbiamo Luis Capula Santos. Köszönöm szépen. Luis Capula Santos. Majd Tarabella kolléga. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék Szilvesztris úrnak, hogy a dossziét felvezette, tudjuk, hogy nagyon fontos és igen kényes témáról van szó, Minnyáján rengeteg e-mailt kapunk, bombáznak minket az érdekeltek, számos dolog javítható az ágazatban, a társadalom is ezt várja el tőlünk. Fontos, hogy a regisztráció, a tanúsítványoltatás oly módon történjen meg, ahol ö, egy szakmai ágazatról, egészségéről van szó, hogy amikor megvásárolnak szaporítószereket, akkor ott növénykárosítók eh, is belekerülhetnek az anyagba, és bizony valahol felvizeződnek a dolgok, világos egyetértünk azzal, hogy egyszerűsítenünk kell a joganyagot egyenlőre. Eltérő volt, eh, és szétdarabolózódott ez a, ez egész joganyag sokkal egyszerűbbnek, megfelelő piacra jutást kell biztosítanunk, el kell kerülnünk a szűk keresztmetszeteket, különösen a kis ö, gazdák esetében. Jó magam ö, is árnyékelőadó vagyok, és már most nagyon nyitott vagyok arra, hogy a legjobb megoldást találhassuk meg, és azt gondolom, hogy az aggályokban egyetértünk. Köszönöm, Márk. Én is köszönöm szépen. Igen, egy emblematikus dosszéről van szó. Sokat hallottunk róla, néha túlzó aggályokat is, de a bizottság részéről aki, amely a javaslattal előállt, hogyha a piaci forgalmazásról beszélünk, a hármas cikkből idézünk, akkor ott piaci rendelkezésre bocsátást olvasunk szóról szóra, tehát ez azt jelenti, hogy az EU-n belül akár a értékesítésre bocsátásról van szó, vagy bérmentesen, díjmentesen, vagy díjazás ellenében történő átadásról van szó. Tehát most azokról is beszélünk, azokról a gazdákról, vagy éppen hobbikertészekről is beszélünk, akik mondjuk saját vetőmagjaikat adják át szeretném, hogyha a bizottság pontosítana ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon kényes dossziéről van szó. Köszönöm. Mark George Lyon. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék eh, eh, kollégánknak, eh, aki felvezette az előadását. Köszönöm szépen. Nem tudtam itt lenni, elnézést kérek ezért. Először is üdvözlöm a bizottság azon szándékát, hogy a rendeletet egyszerűsítse. Számos oldalon kell átrágnunk magunkat, és kérdőjelek vannak. Még ez valóban egyszerűsítés jelent, hiszen óriási dokumentációról van szó. Az egyik aggályom az nekem is, hogy óriási részletekben menő témáról beszélünk itt a delegált aktusok esetében. Igen nehéz átlátnunk, hogy a bizottság javaslata egyszerűsítésről szól-e rendelet esetében vagy sem. Az ipari ö, ö, szereplők válasza részben pozitívnak tűnik a javaslatra, egy terület, ahol igen elővigyázatta kell mindenképpen eljárnunk a hatás esetében, az a költségek kérdése. Hogyha megvizsgáljuk a területen a kihatásokat, ahol lehetőség van um, az ilyen költséghatékonyság fokozására, nos, igen, uh, figyelmesnek kell lennünk arra, hogy további költségeket ne generáljon bizonyos ágazatokban valóban jól szabályozott iparágról van szó, de további kiadásokra ne ösztönözzük ezzel, és ne hárítsuk ezt az ipar képviselőjére, hiszen az árban fog az megjelenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégáim, mindazoknak, akik szót kértek, most pedig az Európai Bizottság képviselőinek szeretném Ladisztász Mikó úrnak a szót, kérem a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Végözgató eh, helyettes úr, Mikon úr nincs eh, majd jelen, úgyhogy ha megengedi, akkor én beszélnék helyette, ha megengedi. Hogy megválaszoljak az egyes képviselőknek, akik eh, kifejtették véleményüket, azzal kezdeném, hogy igen, fogós kérdésről van szó, igen technikai jellegű, óriási növényfajtát a gyümölcsfáktól, a gabonaféléken, az, erdő, az erdészeti és virágtermékekig átfogó területet komplex módon kezel, számos különböző helyzetre kell megválaszolnunk. Ugyanakkor egyetlen egy szövegben kívántunk megválaszolni sajátosságokkal együtt, mindezen vetőanyag, vetőmag minőségi feltételeknek. Úgy véljük ugyanis, hogy ugyanazon szabályokat kell a területeken alkalmazni. Második gondolatom. A biológiai sokszínűség tiszteletben tartása a főigazgatóság, eh, egészséges fogyasztásvédelem, agri és környezetvédelmi főigazgatóságok, és minnyáján emlékszünk arra, hogy a biológiai sokszínűség eh, tiszteletben tartása, továbbfejlesztése és védelme milyen fontos. Szó sincs arról, hogy csökkentenénk eh, a különböző magvak, vető magfajták számát. Nem. Tudjuk, mennyire fontos az, hogy megőrizzük a különböző fajtákat, még akkor is, hogyha azokat ma már éppen nem termesztik, mert a jövőben még olyan genetikai minőségeket kell majd keresni, amelyek a meglévő rendelkezésre álló vetőmagvakban nem találhatók, meg ezért a hagyományos régi vetőmagvakhoz kell majd visszatérnünk. Például a betegségek elleni rezisztencia kérdése növényegészségügyben, klímaváltozás, szárasság, aszálytűrő vagy hidegtűrő, fagytűrő növények. Tudjuk évszázadok alatt a a dolgok módosulnak, meg kell tehát valóban őriznünk minden régi fajtát. Semmi esetre sem kívánjuk a biológiai sokszínűséget megsérteni. Néhány kérdésre szeretnék most megfelelni. Először is azt mondanám el, hogy egyetértünk azon következtetésekkel, amelyeket Szilvesztris előadó úr tárta elénk, és egyetértünk például Dorfman és Capula Santos urak szavai valakik nagyjából azt mondták el, hogy szükséges, hogy a növényeket tanúsítványjal lássuk el, mielőtt piaci hozzáférésük lehetővé válik, annak érdekében, hogy akár egy profi gazda, akár egy erdész, akár egy hubikertész vásárol vetőmagot, nehogy hamis bizonylatok vagy hamis nyilatkozatok alapján ne azt vegye meg, amiért éppen boltba ment. Úgyhogy hamis nyilatkozatokra nem alapozhatunk az értékesítő és a vevő között, ezért fontos a tanúsítvány. Ugyanakkor bizonyos számú rugalmaságot is bekívántunk építeni a rendszerbe, egyszerűsítésre törekedtünk annak érdekében, hogy bizonyos szereplők ezekkel élhessenek. Kikre gondolunk? Bizonyos kritériumokat bekívánunk vezetni, mert szeretnénk a, a tisztességtelen tranzakciókat elkerülni, ami a hagyományos fajták regisztrációját illeti bizonyos bio növényekre is gondolunk, erre a témára még visszatérek és az ökológiai gazdálkodásra is. Ami a kertészek közötti csere fellépéseket illeti, szintén itt Tarabella óra gondolok, cserekereskedelemle, vagy természetben való kereskedelemle, vagy két agrárgazda közötti, megint csak természetbeni cserére gondolok. Hogyha ők nem profi gazdák, és hogyha ingyenesen, díjmentesen cserélnek egymás között magvat, a hobbikertészek vagy gazdák, akkor nem terveztünk be tanúsítványolást. Ezt persze lehet, hogy még tisztáznunk kell, világosabban kell fogalmaznunk, de nem terveztük. Kihangsúlyozom, hogy díjmentes, ingyenes ö, tranzakcióról beszélünk. Ha viszont már pénz, profit generálódik, a, ö, az ügylet végén, akkor bizony tanúsítványolási folyamatra van szükség, de ha ingyenesen, díjmentesen, ö, mondjuk barátjának vagy szomszédjának ö, vetőmagot ad oda, ajándékoz, akkor nincs tanúsítványolásról szó ami az, agrárgaz, a, a, az ökológiai gazdálkodást illeti. Itt két típusú vetőmagról beszélhetünk. Az egyik típus a kereskedelmi forgalomban található, a nagy biogazdálkodási 20-30-50-100 hektáros ö, ö, bio mm, gabona termesztésről beszélünk, mondjuk a biokenyér magvairól beszélünk, vagy pedig a másik fajta, az a kisgazdák közötti, vagy hobbikertészek közötti természetes cserekereskedelem. Még akkor is, ha ugyanolyan biogazdálkodásról beszélünk. Amikor a nagy kultúrákról, az állókultúráktól beszélünk, akkor azokat tanúsítványolásnak kell alávetni. Még akkor is, hogyha bizonyos rugalmasságot tudunk elképzelni, kevésbé uniformizált fajták esetében, vagy hogyha heterogén anyagokról beszélünk. Ez esetben bizonyos derogációkat, eltéréseket kívánunk bevezetni, hiszen tudjuk, hogy mennyire sajátos ágazat a bio ökológiai gazdálkodás, ezt tiszteletben akarjuk tartani. Ami a, azon amatőr vagy hobbi gazdákat illeti, akik biovető magvat ajándékoznak egymásnak, Náluk kvázi szinte alig valamennyi csekély kötelezettséget kívánunk bevezetni. Most a nagy multinacionális cégekről szeretnék néhány szót szólni. Számadatok bizonyítják azt, hogy ezen nagy multicégek, ahogyan erre utaltak néhányan a képviselők közül is, akik peszticideket is értékesítenek, ezek körülbelül 30%-át fedik le a piacnak. Ez azt jelenti, hogy a fennmaradó 70%-ot kis vagy középvállalkozások, akár mikrovállalkozások fednek le. Tudatában vagyunk annak, hogy ezen kis, közép vagy mikrovállalkozások nem szabad, hogy egyszerűen csak administratív szabályok vesz útvesztőiben küzdjenek, küzdködjenek. Nem. Egy másik elhíresült csomagból, az állategészségügy, növényegészségügyi csomagból emelünk ki példákat, így például a hivatalos ellenőrzéseket, ott tudjuk, hogy a mikrovállalatoknak nem kell ellenőrzési díjat befizetniük, azoknak sem, akik értékesítik ezeket a magvakat, tehát nem kell ellenőrzési díjat fizetniük a mikrovállalkozóknak. Tudjuk a csomagból, és ez így lesz ez esetben is. Ez az álláspontunk. Elnök úr, röviden megerősítem újra, hogy mennyire fontos hogy kartkarba öltve dolgozzunk együtt Szilvesztris szúrral és az Agriszak Bizottsággal is. Köszönöm szépen a figyelmet. Bene, grazie, ringraziamo la DG Sanko e adesso... Köszönöm szépen a DG Sankónak. Most pedig Szilvesztrész úrnak adom meg a szót kettő percre. Szerzsó, ez elég kell, hogy legyen. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, van egy másik témánk is majd, Úgyhogy jó, rövidre fogom. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen, hogy ilyen őszintén beszámolt a nézeteiről, csak nagyon gyorsan hagy reagáljak. A jegyzeteim segítségét kérem, és néhány pontra reagálni szeretnék. Hoisling úr. Én azt hiszem, hogy igen, a piacnak a 30%-át a multik nyúlják le, és ez azonban azt jelenti, hogy a 70%-a a KKV-ké. Aztán ne feledkezzünk el a nagyfiúkról, a trösztökről. Hoisling úr. Az, hogy azt képzelje valaki, hogy monopolizálhatja a szaporítóanyag előállítási piacot, és ugyanakkor vegyipari cégként is működik ez a cég. Ez olyan, mintha valaki szoftvereket állítana elő, és ugyanakkor vírusokat is gyártana. Ezt a két dolgot sohasem szabad egy kézben hagyni, senkinek nem szabad, hogy monopólia monopóliuma legyen a mezőgazdaságra és az élelmiszer láncolatra nézve. Úgyhogy igen, ez problémás, és fenyegetést jelent az élelmiszerbiztonságra. Tehát ez egy olyan dolog, amit fölkarolok én is. Kaldenbach asszony. A saját országomban nagyon sok kis üzem működik, és nagyon kevés számú nagy cég. És a biodiverzitás megőrzését ezek a kisvállalkozások biztosítják. Az egyszerűsítést illetően Agnew úr és Freimers asszony mind a ketten feltettek azt a kérdést, hogy az, hogyha egyszerűsítjük a jogi aktust, az ö, egyszerűbbé teszi-e a helyzetet a gyakorlatban. Nos, mehet ilyen irányba is a dolog, és a másikba is. Ha valóban egyszerűsítjük a szöveget, akkor ez igazi egyszerűsítés kell, hogy legyen. És a kontextust és a tartalmat is figyelembe kell vennünk egyszerre. Így aztán ezt is figyelemmel kísérem majd mindenképpen. Róduszt asszony több kérdés is feltett, és kérdéseinek némelyike a bizottság felé irányult, másokra pedig azt kért, hogy írásban válaszoljak. Természetesen Kapulos Santos úr önnel egyetértek abban, hogy először is le kell fednünk azokra, hogy a vásárlók, a fogyasztók, akik szaporító anyagot vásároljanak, a jogaikat élvezhessék, és védettek legyenek, hogy egészséges növényi szaporítóanyagot vásárolhassanak. Más részről viszont és erre való a bizonyítványok. És másodszorban jó minőségű növényi szaporítóanyagot kell előállítanunk. Az az elképzelés, hogyha van egy rossz minőségű szaporítóanyag, vagy hibás szaporítóanyag, ennek hatalmas következményei lehetnek egy nagy vállalatra, mert lehet, hogy ez több évnyi beruházását jelenti egy cégnek, és ha ez mind hibás szaporítóanyagot jelent, akkor ez egy hatalmas válságba taszíthatja a vállalatot. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a vásárlók azt kapják, amiért fizettek, és hogy a szaporítóanyagok magas minőségűek legyenek. Mark Tarabella kérdéseket tett fel a bizottságnak, és szerintem válaszoltak is. Ami a delegált aktusokat illeti, igen, ez aggasztó, és erre is figyelni fogok. Úgyhogy ezek voltak a nagy területek, és azt hiszem, hogy ezt, ezeket figyelembe véve most már tovább haladhatunk, és áttekinthetjük azokat a módosítókat, amik beérkeznek. Szerintem nagyon konstruktív hangulatban folyik, nagyon alapos munka folyik, és köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a bizottságnak is, Kapula Santos úrnak külön, aki árnyék előadó, és önnek, elnök úr, és az egész szakbizottságnak. Köszönöm a türelmüket, és köszönöm a kitartásukat is. Én azt hiszem, hogy ma mindenkire figyelmet szenteltem, és akik hallgatták és figyelték ezt az ülést, azok láthatták, hogy milyen odaadó munkát végzünk. Elnök úr, tudom, hogy halad az idő, és tudom, hogy ha tovább húzom, akkor nem tudunk szavazni. Elnök. Köszönöm szépen, Sergio. Köszönöm, Szilvesztris úr visszatérünk november 25-én, 26-án, és a módosítók benyújtásának határideje december 4-e, ez pedig azt jelenti, hogy mindenkinek jó sok ideje van arra, hogy belegondoljon ebbe a vitába. Most pedig két perces szünetet tartunk, annak érdekében, hogy mindenki előkereshesse a szavazókártyáját. Ha nincs itt a szavazókártyájuk, nem szavazhatnak ma. Nem szavazhatnak ma készfeltétellel, csak szavazókártyával, úgyhogy kérem keressék elő a szavazókártyájukat, és két perc múlva szavazunk a kapreformjáról. Siamo pronti? Possiamo procedere, colleghi? Kedves kollégák, mindenki foglaljon helyet. Kulcsfontosságú pillanatához érkezünk a napnak. Szavazunk. Szeretnék köszönetet mondani Danten, Santos és Giovanni Lavia kollégáknak, ők a mai előadóink, aztán az egész tárgyaló csapatnak is köszönetet kell mondanom, tehát mindenkinek, aki a kappal kapcsolatos témákon dolgozott, azokon a témákon, amelyekről ma szavazunk, tapsot mindenkinek. Azt hiszem, hogy most tényleg büszkék lehetünk a munkánkra, megfeleltünk a kihívásoknak, tényleg a Lisszaboni szerződés által nálunk, vagy ránk ruházott új feladatköröknek megfelelően jártunk el, és tényleg a helyzet magaslatán álltunk. Tehát mindent megtettünk annak érdekében, hogy az európai mezőgazdaságot versenyképesebbé tegyük, és segítsük az európai gazdákat abban, hogy ezen a nagyon nehéz időszakon átjussanak. Versenyképesebb mezőgazdaságra van szükségünk, ez egyértelmű. 50 trialógust folytattunk le a tanácssal és a bizottsággal, az írelnökségnek külön szeretnék köszönetet mondani, meg hát természetesen a litván elnökségnek is, hiszen a litván elnökség alatt sikerült végre az íre felhelyezni a pontot. És akkor most, kedves kollégák, először is tesztelnünk kell a szavazó gépeket, úgyhogy mindenki tegye be a kártyáját egy pillanatra, legyen szíves és csak azok szavazzanak, akiknek szavazati joguk van a mai napon. A szavazást megnyitom. A függetleneknél egy plusz szavazat van, tehát egyre több szavazat, mint kellene. Jó, hogyha ezt rendeztük, akkor meg is adom a szót Luis Capula Santosnak, ő a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban az előadónk. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A mai napon nagyon komoly állomáshoz érkeztünk. Hosszú-hosszú órákat töltöttünk el ezzel a témával, nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sokat vitáztunk, nagyon sokakat vontunk be a vitába. Itt az Agriban a titkárságnak kell köszönetet mondanom, a saját irodámban dolgozóknak kell köszönetet mondanom, itt dolgoztunk Brüsszelben, otthon is dolgoztunk a választókerületünkben, termelői szövetkezetekkel, gazdákat tömörítő szervezetekkel tárgyaltunk, tehát rengeteg munka áll mögöttünk, és most itt vagyunk a szavazás pillanatában. Ami egyébként a legnagyobb öröm számomra az az, hogy a gazdák végre azt mondják, hogy a kapreform értelmes volt, és hogy a parlament közbenjárásának köszönhetően 2014-től jobb lesz a kap, mint azelőtt volt. A legtöbb aggályt sikerült megoldani, úgy véljük, hogy kiegyensúlyozottabb ez az új kap, környezetbarátabb, zöldebb, nagyobb egyenlőséget biztosít, egyenlő bánásmódot biztosít a gazdáknak, de nem csak a gazdáknak, hanem az adófizetőknek és a fogyasztóknak is. Egyszerűbb lesz ez a kap, kevésbé lesz bürokratikus, és nyilván minden egyes kívánalmunk talán nincsen benne, de azért mindannyian úgy érezzük, hogy egy-egy téglával hozzájárultunk ez az építményhez. Nagyon kemény viták vannak mögöttünk, volt, hogy nyertünk, volt, hogy engednünk kellett, és nagy örömünkre szolgált, hogy a tanács és a bizottság, ugye főleg a bizottság tényleg ilyen komolyan kötötte magát az új Lisszaboni felálláshoz. Rengeteg témát vetettünk fel itt a parlamenten belül, és sikerült kényszerítenünk a tanácsot is arra, hogy sok esetben megváltoztassa a mandátumot, és hogy olyan témákat is meg tudjunk vitatni, amelyekről eredetileg nem volt szó. Úgyhogy mindennek nagyon örülünk, még egyszer mondom, hogy nagyon fontos ez a mai pont, nagyon fontos a mai szavazás, és utána pedig a plenáris szavazás következik. Szeretném elmondani, hogy számomra nagyon érdekes volt ez a munka, nagyon nagy örömmel végeztem ezt és nagyon sok mindenkivel közelebb hozott minket egymáshoz ez a munka, jó barátokat szereztem, és ez a legjobb dolog a politikában, hogy közelebb kerülünk egymáshoz, és barátokra lelünk. Köszönöm. La parola relatore sull'organizzazione Köszönöm szépen, Michel Dantennek adok szót a terépiacok közös szervezése témakörben. Én is köszönöm, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, az, egyék, az egész csapatnak, a titkárságnak, az titkársági munkatársaknak, a saját munkatársaimnak, a koordinátoroknak, az elnök úrnak, és szeretném elmondani, hogy folyamatosan nőtt a bizalom ezen a csoporton belül, és most végre létrejött az egyik első gyermeke az együttdöntési eljárásnak. Az elnökség is nagyon proaktív volt tényleg az írelnökség, és a biztoson is látszott, hogy nyitott arra, hogy előrelépjünk, és hogy a kap nem megfelelő régi jogszabályait meg, meg tudjuk változtatni. Nagyon sok előrelépés történt az ágazati politikák tekintetében is, a szőlő és bortermelésről szeretnék beszélni, a zöldséggyümölcsről és a cukorról. Sajnos a tej tekintetében nem sikerült ilyen nagy előrelépést elérni, ez számomra elég nagy szomorúság, mert úgy gondolom, hogy ez az ágazat a jelenlegi eszközökkel nem sokra megy. Jogilag előrelépés a termelői szövetkezetekre vonatkozó rész is, ez is egy fontos eszköz. Ez nem feltétlenül recept, hanem ez inkább eszköz minden egyes tagállam, minden egyes gazdájának a kezében. Ez tehát egy olyan jogi eszköz, amelyel a saját nemzeti jogalkotásokon belül életre lehet hívni ezt az új és megreformált kapot. proaktívabb, versenyképesebb, igazságosabb lesz ez a politika. Nem olyan politika lesz, ahol mindent ától szetig előírnak Brüsszelben, hanem olyan politika ez, amely több választási lehetőséget ad a szereplőknek, és ezért valószínűleg jobb eredményeket is fog elérni. Tehát, hogyha mindannyian közösen erőfeszítéseket teszünk, akkor egészen biztosan sikeres lesz az új kap, és még egyszer szeretném megköszönni minden közvetett és közvetlen munkatársamnak a remek munkát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Michel. És most Giovanni Laviának adok szót. A finanszírozás irányítás és nyomon követés témájában Giovanni parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben a nagyon hosszú munkában együttműködtek velem. 2011. októberében kezdtük ezt a munkát, amikor a bizottság előrukkolt ezzel a javaslatával, és most két év múlva lezártuk a reformmal kapcsolatos vitát. Ez azt hiszem, hogy a kap eddigi legösszetettebb reformja. A költségvetés idén kevesebb, mint a tavalyi volt. Ebben a tekintetben is nagyon sok harcot kellett lefolytatnunk a többi intézménnyel, hogy javítani tudjuk az eredeti javaslatot. De nem adtuk fel a harcot, hogy meglegyenek a megfelelő finanszírozási források. Így ez a politika megfelelő finanszírozást kap az elkövetkezendő 7 évben. Ez a legnagyobb közösségi politika, a legnagyobb szabású közösségi politika és ez nem csak a gazdák, hanem minden egyes európai polgár számára kiemelkedő fontossággal bír. Éppen ezért sok tekintetben meg kellett változtatni az eredeti javaslatot annak érdekében, hogy egy könnyebben végrehajtható kap jöjjön létre. Egy olyan kap, ami egyszerűbb és jobban kezelhető a gazdák szempontjából. Mindenképpen ebbe az irányba kívántunk előrelépni, és ezen együttesen dolgoztunk az összes többi frakcióval. Azt is szerettük volna elérni, és el is értük, hogy az európai polgárok nagyobb rálátással bírjanak a kápra. Mindenben segítséget nyújtott nekünk a Lisszaboni szerződés óta előállt új állapot, hiszen most már nem csak az állam és kormányfők és a tanács hozzák meg a döntéseket, hanem a parlament is nagyon komoly döntéshozatali jogot kapott, úgyhogy köszönöm még egyszer a munkát, a jövőbeli kap sokkal jobb lesz majd. Köszönöm, köszönöm mondja az elnök, megkezdem a szavazást négy szavazás, négy különálló szavazásról lesz szó. És ne feledjük, tehát még egyszer mondom, hogy külön-külön szavazunk erről a négy dossziéról. Hogyha az egyik téma nem kapná meg esetleg a kellő többséget, akkor az egész csomag megkérdőjeleződik. Úgyhogy mindenkit kérnék, hogy figyeljen oda, hogy melyik gombot nyomja meg. A kap keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetések. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, 31 támogató szavazat, 8 ellenszavazat és 2 módosítás dichiaro aperta ora la votazione sul secondo dossier che è l'organizzazione comune. Lépjünk tovább a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezése, egységes KPS rendelet. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, 27 támogató szavazat, 14 ellenszavazat, tartózkodás nem volt. Lépjünk tovább. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 35 támogató szavazat, 3 ellenszavazat és 3 tartózkodás. Lépjünk tovább az utolsó kapos témára, a közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és nyomonkövetése. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elfogadtuk. 35 támogató szavazat, 6 ellenszavazat. Kedves kollégák, úgy vélem, hogy a három előadónak gratulálhatunk, a kapreformot ezennel elfogadtuk. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. És akkor most mi is következik? átmeneti intézkedések, a közvetlen kifizetések, vidékfejlesztés, valamint a kap finanszírozása, ellenőrzés és irányítása vonatkozásában. Most is arra kérném a kollégákat, hogy körültekintően szavazzanak. Megadom a szót Albert Desznek először, utána pedig szavazunk, elég sok módosítónk van, úgyhogy nagyon fontos, hogy Albert egy kicsit bemutassa nekünk ezt a szöveget, mielőtt belevágnánk a szavazásba. Albert, parancsolj! Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Most, hogy a kapot már megszavaztuk, egy másik témára terelném át a szót, ez pedig az átmeneti intézkedések témája, ami a KÁP végső végrehajtásának szempontjából igen fontos. Miről is van szó ebben a jelentésben? Itt a második pillérről van szó, és itt a bizottsághoz képest van némi különvéleményünk, reméljük, hogy körül tudjuk, vagy keresztül tudjuk vinni majd a véleményünket, ez a 2013-as tervezésre vonatkozik. Eléggé technikai jellegű kérdésről van itt szó, de úgy látom, hogy a frakciók között tulajdonképpen nincs nagy eltérés. Köszönöm mindenkinek a munkát, köszönöm a segítséget, nagyon szigorú, szoros időkerettel dolgoztunk, úgyhogy mindenkinek köszönöm a segítséget. Köszönöm az árnyék jelentéstevők munkáját is. Hiszen végezetül azért csak megállapodásra jutottunk. A 66-os módosító, a 75-ös és a 23-as, amelyeket még pontosítani kell, de összességében biztos vagyok benne, hogy az átmeneti intézkedések tekintetében meg fogjuk találni a kívánt eredményt. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Ábert. Andrew, parancsolj! Rapport essentiel, donc, euh, la transition. Euh. Köszönöm szépen. Ami a reform kérdését illeti, egy dologra szeretném felhívni a figyelmét. Hallottunk a 23-as módosítóról, Albert Restollából. Úgy gondolom, hogy árnyék előadóként nem elfogadható ez a módosító, mert valahol a zöldítést függesztenénk fel ezzel, hogyha így járnánk el. Az előző ö, ö, munkaértekezleteken is elmondtam már, elnök úr, a jelenlegi formájában ezt a módosítót nem tudjuk elfogadni, mert tehát a szöveggel kapcsolatban, a jelenlegi megfogalmazásban elfogadhatatlannak tartjuk ezt a módosítót, ugyancsak a 107-es módosítóval kapcsolatban is ugyanezt szeretném elmondani, nem tudom elfogadni ezt a módosítót, ugyanilyen problémából kiindulva, valahol az átmen, átláthatóságot kérdőjelezni meg, ezt a módosítót tehát nem találom elfogadhatónak, nem tudom, hogyan kérhetjük a visszavonását, a jelenleg megfogalmazott módosítók visszavonását, két igen fontos lépésnek, lépésről van szó, még mielőtt a teljes jelentésről szavaznánk, ezt el szerettem volna mondani. Köszönöm. Dunque, colleghi, un attimo di attenzione. Kedves kollégák, most figyeljenek rám. Erik. Megszavaztuk a négy dossziét, ami konkrétan a kápreformra vonatkozott. Nyilván rengeteg összefonódás van ezek között a szövegek között, illetve Albert Dess jelenlegi szövege között, ami az átmeneti intézkedésekről szól. De azzal a négy szöveggel kapcsolatban, amit most megszavaztunk, nyilván már nem lehet hozzászólni. Úgyhogy akkor most szavazunk. Az átmeneti intézkedésekről itt vannak a módosító indítványok, mindenki úgy szavaz, ahogy szeretne, a saját érzékenységeit figyelembe véve. Szeretne még valaki hozzászólni? Je voulais juste appuyer la requête. Köszönöm szépen. Erik Andriővel egyetértek, hogyha a 23-asról szavazunk, akkor ez azt jelenti, hogy a zöldítést 2016-ra kitoljuk, pedig 2015-ben ennek hatályba kellene lépnie, mint ahogy azt az imént megszavaztuk. Úgyhogy, ha kitoljuk a zöldítést, vagyis hogyha szavazunk a 106-osról meg a 23 osról és ezek átmennek, akkor ellentétbe kerülünk azzal, amit az imént megszavaztunk. Úgyhogy ez így egyáltalán nem összeegyeztethető. Albertől kérdezzük már meg, hogy nem kívánja -e visszavonni ezt a 23-ast, mert hogyha erről szavazunk, és ez átmegy, akkor nem lesznek koherensek az átmeneti intézkedések azzal, amit az imént megszavaztunk mi. Többséggel. Köszönöm szépen, Márk. Valóban, ez igaz. Jó, hogyha a kollégek pontosan tudják, hogy miről is szavazunk. Akkor, ami ezt a bizonyos 23-ast illeti, átadom a szót Desz kollégának, hogy ő mondja meg, hogy pontosan miről szavazunk, és hogy koherense a 23-as. De eljárási szempontból csak szavaznunk kell a 23-as módosítóról, ha már itt van a listánkon, és remélem, hogy mindenki koherens módon jár majd el. Hogyha nem szeretne senki hozzászólni, akkor szavazunk. Szavazunk. Continuiamo, continuiamo con voto elettronico, eh? Va bene. Rap- Négyes módosító, ezt az előadó nyújtotta be. A szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A kettes kompromisszumhoz ugrunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elfogadtuk. Figyelem, figyelem, van egy hiba a listán. Mert most a 62-es következik, 62, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A 65-ös következik, Olenicsák Szikierszki, 65. A, módos, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A 66-os következik, és átadom a szót Albert Desznek. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es gab Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérnész hogy 66-os, 68-as közter kolléga és André kollégának a módosítói ellentmondanak egymásnak. Kérdés a bizottságnak, hogyha megszavazzuk ezeket a javaslatokat, akkor a nemzeti borítékra, a nemzeti alkalmazásra kihatnak vagy sem. Konkrét választ várok a bizottságtól. Tehát ha megszavazzuk ezeket, akkor a nemzeti erőforrás elosztások ugyanazok maradnak-e? Köszönöm. Albert pone una questione alla commissione. Albert, egy kérdést tett fel a bizottság képviselőjének, aki jelen van a teremben. Nem, nincs jelen. az Agri főigazgatóságról van-e válaszadásra jogosult személy? Köszönöm. Én magam Nia úr helyett Krisztina Borkman vagyok, szeretnék megválaszolni. Ami a plafonértékeket illeti, Hát, az úgy néz ki, ahogy majd a jövőben szerepel, ahogy a rendelet mellékletében szerepelnek. Az a mód, hogy a tagállamok ezen küszöbértékeket hogyan vezetik be a, a kifizetések szempontjából, az nem hat ki majd arra, hogy a tagállamok milyen borítékkal rendelkeznek. Ezek tehát küszöbértékek. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, köszönöm a bizottságnak a pontosítást. A dolgok jelenlegi állásában azt javaslom, hogy térjünk át a következő 66-os módosítóról szavazunk elektronikus módon. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Haladunk akkor 67-es módosító Luling tollából megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 68-asra térünk át, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, nem. Még várunk egy picit. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a hetes módosító jelentéstevő tollából megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nagyszerű, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatvankilences módosító. Andriő, mellette mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig áttérünk a 70-es módosítóra. szárvalna és mások tollából megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Hetvenegyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító jelentéstévőtől mellette, megnyitom a szavazást mellette. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 73-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetvennégyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 74-est. Most pedig szóbeli eh, módosító az előadótól. Albert de Szúriászó. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Kiderült, hogy szükség van egy módosítóra, szeretném, hogy támogassák, nem hat ki a tagállamok közötti pénzelosztásra. A tagállamok a társított segély, még a bizottság jóváhagyása után is módosíthatják. Ez nagyon fontos néhány tagállam számára, ezért kérem, hogy támogassák ezt. Köszönöm szépen, Albert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig áttérünk a hármas kompromisszumra. Megnyitom a szavazást. Hármas kompromisszumról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig áttérünk a 16-os módosítóra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 16-ost. A 90-es módosítóra térünk át. Ki van szót kérni? Nem? Rendben. Akkor a 90-esről megnyitom a szavazást. Ennyi tessék. Elnök úr, Látom, hogy lesz egy szóbeli módosító, legalábbis úgy tűnik. Igen, lesz? Így igaz. Ellene van ennek a módosítónak? Hogyha szóbeli módosító, ma hangzik a válasz, akkor ellene vagyok ennek a módosítónak. Bene, allora, eh, nonno cor... Elnök úr, rendben. Nos, akkor a Szóbeli módosító nélkül szabadunk erről a szövegről, Louis. Elnézést, elnök úr, de hát szabály alapján szeretnék eljárni. Itt egy olyan módosítóról van szó, amely érdemben semmi nem változtat. Egyszerűen csak a cégbe ugyan azon adatot jelentetjük meg, mint a preambulumban. Egyszerűen egyszerűsítünk, és a szöveg törzsben is pontosítunk, hivatkozunk arra a szövegre, ami egyébként már szerepel a preambulumban. Elnök úr, ha bárki ellene van egy szóbeli módosítónak, akkor a szöveget jel, e, e, az eredeti állapotában kell megtartanunk, magyarázza az elnök úr. Nem hiszem, hogy akárki akármit is mond, az meggyőzne engem, elnök úr. Köszönöm. Bene. Questo è, è, è molto, molto chiaro. Bene. Elnök úr azt mondja, rendben, világos, tiszta válasz volt, akkor haladunk tovább a 91-es módosítóról szóbeli módosító nélkül megnyitom, majd le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 91-esre térünk át, azonnal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 23-as módosító az előadótól. Azonnal megadom neki a szót. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Egy rövid magyarázatot szeretnék közéteni. Az volt a cél, hogy az agrárreformot megkérdőjelezzük. A jogászokkal konzultáltam, ez igazából egy technikai kiigazítás. Nagyon jól tudom, hogy nagyon nehéz lesz mind a 28 tagállamban időben végrehajtani ezt az igen komplikált reformot. Tudjuk a múltból, hogy sokkal egyszerűbb reformok esetében sem tudták betartani a tagállamok az időpontokat. De van itt egy hiba, nem a 29, 30, 31, 32, 33-as cikkek 2016 os évtől való időtartamára vonatkozik, hanem az szerepelne benne helyesen, hogy legkésőbb 2016-tól. Tehát ez azt jelenteni, hogy először Brüsszelben mindent módosítani kell, a jóváhagyásokat bizonyos tagállamokban ezért nem lehet 2015 előtt kibocsátani. Ez azt jelenti, hogy az első pillér keretében a zöldesítés igen nehéz lesz. Én csak ezt akartam érzékeltetni, hogy időtartamilag nehéz ezt megvalósítani, nem a reformot akartam alásni és megkérdőjelezni. Tehát én a 2016-os dátumot tűztem ki azért, hogy ha a tagállamok lemaradnak egy, kis, egy kicsit, akkor ne kelljen még egyszer kérvényezniük halasztást, hanem eleve induljunk el a 2016-os évtől, mint kiinduló ponttól. Köszönöm. Uh, Köszönöm, Albert. Én is szeretnék dolgokról pontosítással élni. Itt együtt döntési folyamatról van szó, az első jogi aktusról van szó, aztán majd a tanács és további viták is folytatják mindezt, biztosítani. Megnyugtatni szeretném a kollégákat ezzel. Most 23-as módosítóról megnyitom a szavazást elektronikus módon. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig áttérünk a 103-asra. Megnyitom a szavazást. 103-as módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 103-ast. 104. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 106-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 107-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21, 18, 108-asról szavazunk most. Lezárom a szavazást. A 108-ast elfogadtuk. 109-es következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az ötös kompromisszumra térünk át. Megnyitom a szavazást. Az ötös kompromisszumosról. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most pedig áttérünk a 29-es módosítóra a témafelelős tollából megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Harmincas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a 110-esről a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 113-as Hausling tollából megnyitom, s le is zárom a szavazást. Elutasítva. 32-es előadótól megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-esre térünk át. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a 33-as módosítóra térünk át. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 34-esről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig, kedves kollégáim, Magáról a jogalkotási állásfoglalás tervezetről így módon módosítva szavazunk. Mindenki látta a szavazatát? Elfogadtuk. Nagy többséggel 35-en mellette hárman ellene szavaztak, most pedig Magáról, arról a határozatról szavazunk, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ez esetben is nagy többséggel, döntő többséggel. Most pedig végül a tárgyaló csapatunkról fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyszerű. Elfogadtuk, szintén. Még mielőtt áttérnénk az utolsó napi rendi pontra, Minnyájuk nevében szerettem volna üdvözölni egy kollégánkat, aki ma nincs velünk, de szavazott, velünk volt mégis a Strasburgi plenáris idejében Papasztankosz kollégánkra gondolok, és az önök nevében is szeretném elmondani, hogy üdvözöljük Papasztankosz kollégánkat, hiszen a reform egyik fontos szereplőjéről van szó, sajnos ma nincs körünkben, de reméljük, természetesen, hogy minél hamarabb, minél hamarabb visszatér közénk. Köszönöm. Uh, il punto 12 all'ordine del giorno è rapidissimo. Most pedig a 12-es napi rendi pont, mezőgazdasági és halászati statisztikát. Nagyon gyorsan le fogjuk tudni, ez egy technikai pont arról szól, hogy a szerződésnek a kitételeit hogyan lehet alkalmazni a mezőgazdasági és halászati statisztikákról. Szavazzunk erről a mezőgazdasági és halászati statisztikákról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, és most pedig az utolsó napi rendi pontunk következik köszönöm a kollégáknak, köszönöm mindenkinek. Ez pedig az Európai Bizottság előadása a szőlőtelepítési jogokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportról. A koordinátorok azt szerették volna, hogy a bizottság beszámoljon arról, hogy milyen előrehaladást értek el a magas szintű munkacsoportban, annak ellenére, hogy a reformot nemrég fogadták el. Természetesen ez így legalább irányt mutat számunkra. De mivel a koordinátorok ezt kérték, ezt a pontot ezért szerepel a napirenden. Kedves kollégák, nagyon szívesen hagyják el a termet, hogyha nem érdekli önöket ez a pont, a többiek pedig a DJ Agrinak az előadását meghallgathatja.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 Nos, azt hiszem, hogy a technikai szünetnek vége van. Úgyhogy most megadom a szót a bizottság képviselőjének. És nagyon remélem, hogy kicsit lecsendesedik a terem, hogy a bizottságnak a szavát hallhassuk megfelelő feltételek között. Groupe euh, d'autres euh, arra szeretnék emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság szőlőtelepítési jogokkal foglalkozó magas szintű munkacsoportját 2012-ben Csialasz biztos hozta létre, azt követően, hogy a tagállamok és az Európai Parlament határozatot hoztak arról, hogy létezenek telepítési jogok. A legfontosabb eszmecsere témák egy grémiumon 2012-ben a következők voltak. Az átmeneti szülőtelepítése jogok nemzeti és regionális szinten bizonyos tagállamokban világosá vált, hogy milyen korlátai vannak a szülőtelepítési jogoknak, hogy versenyképes fejlődhessen az ágazat, és igen, eltérő volt a végrehajtása is ezen rendszereknek a különböző tagállamokban. Sőt, regionális szinten is így volt, és ez torzítja a helyzetet, a képet a, az Európai Unióban. A szülőtelepítése jogok végének és kihatása lesz az ágazatra, a piacra. Még akkor is, hogyha az Európai Parlament bizonyos tagállamok és néhány szakmai szervezet szerették volna a rendszert jelenlegi formájában fenntartani, mégis volt konzenszus azzal kapcsolatban, egyetértés azzal kapcsolatban tagállamok és szervezetek között, hogy egy új rendszer kerüljön bevezetése rugalmasabban, különösen az európai közösség szintjén, amely a különböző módon működne. A szállami hatóságok kezében minden borkategória esetében, amikor új engedélyről van szó. Éves szinten limitált, korlátozott mennyiségű engedély új szülő telepítményekre. Egy százalékában a szülőültetvényeknek. Rugalmasság tagállami szinten a rendszere alkalmazása területén akár nemzeti, akár regionális szintről legyen szó, akár arról, hogy milyen formában lehet egyfajta határt szabni annak, hogy óriási méretű növekedés történjen, még az eredet megjelölések szintjén is. A magas szintű munkacsoport egyeztetni kívánt a szakmai reprezentatív ágazati képviselő csoportokkal az új szülőtelepítési rendelkezések szintjén, különösen a földrajzi megnevezések és más típusú telepítések szintjén is. Egyetértés született a munkacsoport 2012. decemberi ülése során. És ez a tanács és a parlament igényének felelt meg, mely szerint az átmeneti rendszer milyen módon működik. A politikai megállapodást meghozták, az új engedélyezési rendszer, mint önök is tudják, 2016-ban fog bevezetésre kerülni, és 2030-ig fog ezt tartani, aztán pedig felülvizsgálatra kerül, majd fél, félidős felülvizsgálatra a rendszer. Elnök úr, ha megengedi, megragadnám a lehetőséget, hogy egy szóbeli kérdésre is megválaszoljak, amelyet a bizottságnak tettek föl Luling asszony és Castro úr az Agri Szakbizottság, valamint a Vidékfejlesztési Szakbizottság nevében. A szóbeli kérdés Lulling asszony és De Castro úr részéről arról szól, hogy a bor jövője, borágazat jövője, ilyet hogyan látja a bizottság. Először is. Hadd ismételjem el újra, ahogy ezt már a 2012-es jelentésünkben is leírtuk, amelyet megküldtünk a parlamentnek és a tanácsnak, hogy a, igen pozitívan értékeljük a bor ágazat reformját. Az intézkedések, amelyeket kivezettünk, azok nem okoztak problémát, a nemzeti támogatási programokban például igen rugalmasan sikerült, igen hatékonyan megoldanunk az új helyzetet, és ahhoz alkalmazkodtunk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a borágazat az egységes piac szervezés része, és a bizottság nem kívánja azon ágazatokat megreformálni, amelyek éppen most reformtárgyát képezték. Ezt azért mondom el, mert a levelünkben elmondjuk, hogy amennyiben a bizottságnak szándékában áll megreformálni a rendszert. Nem. A válaszul erre a kérdésre azt mondjuk, hogy nem. Az Európai Bizottság nem kívánja megreformálni ezt a rendszert. Nem régiben megvolt már ez a reform és nem sokára a tanács és a parlament is az elkövetkező hetekben rábólint egy reformra, és ebben az új reformban már jobban alkalmazható eszköztár áll rendelkezésünkre a borágazat mm, támogatási programjára. új intézkedéseket kívánunk bevezetni, például a belső piaci promóció segítésére, és az ágazati innováció kezelésére is támogatási csomagban. Ezek két intézkedés is szerepel majd a jövőben, és ez a teljes reform csomag sikerét szolgálja tehát az ágazat versenyképességét kívánja fokozni. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a programok majd a versenyképesek fokozásához hozzájárulnak, strukturális intézkedésekről van szó, például az a átalakítás, innováció, promóció, mindezek hozzájárulnak majd ismétlem a versenyképesség fokozásához. Azt szerettem volna még hozzátenni, így zárszóként, hogy a tárgyalások végén, amelyet az U, a, a magas szintű munkacsoportban folytattunk, a, az alacsony alkoholtartalmú termékek esetében a borvilágszervezetben folytatott tárgyalások esetében Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy az alacsony alkoholtartalmú termékeknél az esetleges piac torzulást megakadályozzuk. Ez még a jövő zenéje. Azt azért, el, azt azért el szeretném mondani, hogy a bizottság nem kívánja megreformálni azt a reformot, amely ugye már reformtárgyát képezte, minél hamarabb be akarjuk vezetni az új rendszert, már 2014-ben az új intézkedéseket szeretnénk bevezetni a, a, az új támogatási rendszerbe. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo za prezentację. Czy... Köszönjük szépen a bemutatót, a prezentációt. Szeretném megkérdezni, hogy volna-e kérdés, esetleg megjegyzés a kollégák részéről a bizottság irányába. Úgy látom, hogy senki nem kér szót, akkor ez azt jelenti, hogy köszönetet mondhatok a bizottság képviselőjének. Nézzük az egyéb napi rendi pontokat. Van felvetés az egyebek alatt? Hogyha nincs, akkor ezt a mai nagyon fontos szakbizottsági ülést lezárhatjuk. Ez a szakbizottsági ülés mindenképpen a történelem részét képezi majd, hiszen most szavaztuk meg a kapreformot. 5 perc szünetet fogunk tartani, és ezután megkezdjük a koordinátorok ülését. Tehát 5 perc múlva, ahogy ideér De Castro úr, folytatjuk az ülést a koordinátorok megbeszélésével.